Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata a munkahely teremtő fellendülés tárgyában. A bizottság nevében most megadom Andor biztos úrnak a szót. Parancsoljon, öni a szó. Mr. President, uh, honorable... Elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Egy, meg kell találni egy megfelelő megoldást, egy robusztus, szisztematikus megoldást a gazdasági válság keretei között, hiszen egyik következménye ennek a válságnak, hogy magas a munkanélküliség, ez 10,3%-ot ér, az EU 20, ér el az EU 27 tagállamok keretében egy olyan szint, amit 1990-es évek óta nem jártunk az euróövezetben. Ez még magasabb 11% az összes munkavállalóhoz képest. Ahhoz, hogy, megalá, hogy megoldást találjunk, egy munkahelyteremtő megközelítésre van szükség. A foglalkoztatási csomag, amit a bizottság bemutatott áprilisban, rámutat arra, hogy hogyan tudunk munkahelyeket teremteni, ami aztán gazdasági növekedést is okoz. Ehhez megfelelő újracsoportosításra van, van szükség a gazdaság irányítás területén, és ehhez szükség van az Európai Parlament támogatására. A csomag új orientációt keres három fő vonal mentén. Először is támogatjuk a munkahelyteremtést és a munka keresletet kívánjuk erősíteni. A zöld gazdaság, az információs gazdaság, kommunikációs gazdaság és a szolgáltatás az a terület, ahol arra számítunk, hogy jelen mun- jelentős munkahelyteremtésre kerülhet sor, és erre bemutatunk egy tervet is. Konkrét keresleti megoldásokat kínálunk, támogatást a felvételre, a új munkahelyek esetében, adott esetben csökkenteni kívánjuk a, az adókat, amely a, amelyek a munkára ragódnak, aztán az önfoglalkoztatást, a startup cégeket, az kezdő cégeket is támogatjuk. Második pont, a munkaerőpiacot dinamikusabbá akarjuk tenni tisztességes eljárással, megfelelő szabad mozgást és mobilitást kívánunk biztosítani a munkavállalók számára. Átmenetet akarunk biztosítani a, ezen a területen. Ez egy dinamikusabb megközelítés segít abban, hogy kiegyensúlyozzuk az igényeket és a kínálatot a munkaerő piacon. Éppen ezért az EU szinten kell támogatni a megfelelő szakképzést és meg kell szüntetni az akadályokat a mobil, mobilitás előtt. Ide tartozik például a nyugdíjak hordozhatósága is. A pillanatnyi EURES vagy EURES rendszer is fontos lehet, és képesít teheti a, képesi teheti a személyeket arra, hogy munkahelyeket találjanak a határokon kívül is. Azt, a foglalkoztatási politika a következő terület, amelyel foglalkoznánk. Szükség van arra, hogy a foglalkoztatás és a szociális kérdések ne maradjanak le az gazdasági problémák mögött, amikor kezelni kell őket. Meg kell vizsgálni a különböző fejleményeket és trendeket az EU szintjén. A csomag szorosabb kapcsolatot ápol a tagállami munkaerőpiaci reformok és az EU pénzügyi eszközök beruházása között ide tartozik az Európai Szociális Alap is. A pillanatnyi támogatás kritikus természetesen egy megfelelő politikai ösztönzést adunk a foglalkoztatáshoz az Európai Növekedési Paktum keretében, és nagy figyelemmel várom az önök hozzászólásait a mai napon. Τώρα ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών

az eddig megismert elképzelései a tagállamoknak úgy tűnik hogy nem elégségesek a two thousand and twenty as stratégiában foglaltak megvalóstásához. mindenféleképpen <clears throat> jó tehát hogy a bizottság a középtávú szakpolitikai iránymutatást akar mutatni e, ennek kapcsán és azt gondolom

észrevételeinket. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνω θερμή παράκληση ε, για αυστηρή τήρηση του χρόνου. Kérem, tartsák be a hozzászólási időt. Nagyon-nagyon sok dolgunk van még ma. Nagyon sűrű a napi rend. És eh, nagyon nehéz betartani így az időt. Most a szocialisták nevében Pervans Bereznek adom meg a szót. Három perc. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament a foglalkoztatási csomagról szeretné ezt a vitát tartani, amelyet a bizottság tett le az asztalra. Azt hiszem, hogy ma nagyon fontos erről beszélni itt a plenárison, az Európai Tanács nevekedési kezdeményezéseket fog tárgyalni, és párhuzamosan fog fogja ezt tárgyalni az egyébként is tartalmas dossziékkal, amelyeket javasolnak. Tehát mindenképpen, növek, mindenképpen munkahelyeket kell teremtenünk. Ez sürgős, ezért fontos a mai vita. Ha megnézzük az európai elképzeléseket, elvárásokat, olyan időkben, amikor, amikor történelmi csúcsokat ér el a munkanélküliség. Nos, az elvárás az jelenleg az európaiak részéről, hogy a fiatalok számára főleg, de teremtsünk munkahelyeket. Szociális válságról beszélhetünk, amely napról napra súlyosabbá válik, egy elvesztegetett generációról beszélünk. 5-6 millió munka, fiatal munkanélküli van, és minden ötödik európai munkát keres. 2015 előtt nem várható, hogy javuljon a helyzet, ez az ILO statisztikája, vagy előrejelzése. Nos, persze az Európai Unió vezetői a bizottság mindig azt mondja, hogy mindent megtesz azért, hogy munkahelyeket teremtsen, ez szép, de ha megnézzük a nemzeti reformterveket, amelyeket, amelyekről a tagállamok számolnak be a bizottság felé, nos, ezek alapján elmondhatjuk, hogy a tagállamok valójában nem tartják be kötelezettségeiket. kötelezettségüket. Ami az önök csomagját illeti, van itt két javaslat, amely számomra a kérdés gerincét alkotják. Egy tabúról szól az egyik, a minimál bér kérdéséről. Azt említik, hogy a szegénység és a szociális kirekesztés elleni harc fontos eleme a minimálbér, illetve a szociális dömping kérdésében is fontos ez. Nos, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogyha el akarjuk azt érni, hogy csökkenjen az európai gazdasági egyenlőtlenség Európában, akkor ezt meg kell tenni. A második dolog a kohézió garanciája, a kohézió garantálása. A parlament ebben azt mondom, támogatja önt. Biztosítanunk kell azt, hogy a fiatalok ne legyenek, ne éljenek négy hónapig tétlenül, tehát ha sem munkájuk nincs, sem öm, tréningen nem vesznek részt, sem gyakornoki állások nincs, akkor valamit tegyünk velük. Ezzel kapcsolatban kell előrelépni, és támogatjuk Önöket ebben. Köszönöm biztos úr a javaslatot várjuk, hogy új stratégiát hozzon létre, hiszen a megszorítás már túl régóta élt. Köszönöm. A következő hozzászóló az Alden nevében Phil Bennion két percben. Ez a foglalkoztatási csomag jó javaslatokat tartalmaz a tagállamok számára a politikai javaslataik végrehajtása során ezzel tudják megoldani a válságot, a jelen válságot. Nagyon fontos kérdés, az egyik legfontosabb az oktatás, a szakképzés és a munkaerő vándorlása, és természetesen a fiatalkorúak munkanélkülisége. Mi tud növekedést generálni, például az zöld technológia? Az egyik legfontosabb dolog, amit el kell érni, szerintem a strukturális változtatások területe, a szerkezetváltás a munkaerőpiacon, vagyis arról van szó, hogy meg kell nézni, mit csinálunk eddig, és ennek milyen hatásai vannak. Hatásvizsgálatot kell készíteni a jelenlegi munkaerőpiaci jogszabályokról. Tudom, hogy sokan félnek az eredményektől, a reformoktól, és időnként félnek, hogy milyen hatással jár ez a szociális jogokra és a szociális standardekre, illetve a munkaerő helyzetére. De ha nem teszünk semmit, akkor nem tudjuk megoldani a növekedés kérdését, és a fiatal emberek hiánya miatt versenyképesek sem leszünk. Ezt elmondhatjuk számos tagállamról. Egy észszerű, pragmatikus, szociális egyensúlyra van szükség ezen a területen komoly szerkezetváltásokra van szükség, ezeket meg kell tenni, és így szilárd alapokra állíthatjuk közép és hosszú távon a növekedést. Egy fenntartható és versenyképes európai gazdaság nem kölcsönözhet pénzt folyamatosan a végtelenségig, hanem munkahelyeket kell, hogy teremtsen. Egy szükség van egy munkaerőpiaci reformra, de ez önmagában nem elég Éppen ezért a vállalkozói szellem erősítését is üdvözlendőnek tartjuk. Fontos lehet ez a fiatalok munka nélküliségi kérdésének megoldásában is. A munkafiataloknak értékes szakmákat kell szerezniük, és biztosítanunk kell, hogy az új üzletek, új gazdasági tevékenységek lehetővé tétele munkahelyeket teremt. Mi az ALD-ban pozitívan állunk hozzá ezen csomaghoz és a csomag végrehajtásához. Köszönöm szépen, most pedig a Zöldek frakció nevében Cornelissen kolléganő kap szót. Kettő percben. Európaiak százmilliói számára a munkahely a legnagyobb aggodalom. Úgy gondolom, hogy az európaiak számára és számunkra legfőbb prioritás a munkahelyteremtés kell, hogy legyen. A munkahelyteremtő fellendülésről a közlemény ezért egy jó irányba tett lépés. Nagyon fontos, hogy erősítsük a munkaerőpiaci felügyeleti rendszereket, és az európai szemeszter keretében a munkahelyteremtési terveket is vizsgáljuk, és fontos, hogy zöld munkahelyeket teremtsünk. Mi zöldekként a zöld munkahelyekről szóló munkadokumentumot lelkesedéssel fogadtuk, sőt, akár mi magunk is írhattuk volna. 100 ezer vagy akár 200 ezer plusz munkahely is születhet azáltal, hogy az energiafelhasználásunkat 0,1%-kal csökkentjük. De hát azért itt is csodát nem szabad várnunk. Az Európai Unió most előre menekül. A gazdaság irányítás, a bankunió, a szociális unió szempontjai is ezt mutatják. De hát a szociális területen az erőfeszítéseink nagyon határozatlanok maradnak. Hogyan tudjuk kényszeríteni arra a tagállamainkat, hogy a szociális szempontokat is figyelembe vegyék a munkaerő világában. Hogyha például túlzott deficit eljárás van egy tagállammal szemben, akkor az rendben van, de hogyha túlzott a munkanélküliség az adott tagállamban, akkor nincsen semmiféle eljárás nem vezet bírsághoz az sem, hogyha 50% fölötti a fiatalok munkanélkülisége egy országban. Az sem, hogyha túl magasak a bérterhelő járulékok. Tehát itt túl magasak a követelmények, amelyeknek még meg kell felelnünk. Itt a tabukat le kell bontanunk, csak így leszünk képesek a szociális tabukat is lebontani és szükségünk van egy európai minimálbérrel kapcsolatos irányelvvel, és szükségünk van a szegénység, a túlzott munkanélküliség elleni fellépésre, és ezeket a célokat kötelezővé kell tenni a 2020-as stratégia keretében. Legyen kicsikét ambiciózusabb. Köszönöm szépen. Most az ECR nevében Megadom a szót McIntyre asszonynak. Egy perc. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A munkanélküliség nagyon komoly gondot jelent, és örülök annak, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság egy nyilatkozatot tett. Ugyanakkor elutasítom azt, hogy nagyobb harmonizációt kérnek számon az európai, jog, az európai foglalkoztatási politika, politikában, és az sem, azzal sem értek egyet, hogy az Európai Unió ellenőrize a tagállami munkaerőpiacot. Az Európai Növekedési Terv nem hoz létre munkahelyeket, az európai vállalatok hoznak létre munkanélküliséget. Ne hozzunk létre olyan intézkedéseket, amelyek nem látjuk előre a következményeit. Vállalkozásra van szükség, és a vállalkozók képesek arra, hogy további munkahelyeket teremtsenek. A KKV-k és a mikrovállalkozások jelenleg 90 millió munkahelyet hoztak létre, vagy üzemeltetnek az Európai Unión belül a privát szektorban. Nagyon komoly a szerepük az innovációban, és mindent meg kell tennünk, hogy segítsünk nekik, ne hátráltassuk őket. Köszönöm. Most pedig az EFT nevében Helmer kolléga másfél percben. Elnök úr, a második világháború alatt a Royal Air Force nagyon aggódott a veszteségei mi, miatt, ami kialakultak a nehéz bombázók körében. Ezért kérte a személyzetet, eh, hogy eh, fegyverezzék fel a pilotát és utána a személyzetet egymás után, és eh, a veszteségek csak növekedtek a végén észrevették, hogy olyan sok fegyverzetet raktak a repülőre, hogy azok már nem tudtak mozogni és repülni. És amikor elhagyták a fegyverzetet, akkor gyorsabbak lettek, és egyszer csak a veszteségek csökkenni kezdtek. Évtizedeken keresztül, elnök úr, az Európai Unió a munkaerőpiacra rengeteg szabályt rakott rá, és igyekeznek megvédeni a munkavállalókat vele, de ezzel csak oda vezettek, hogy túlterhelték a munkaerőpiacot, és az rugalmatlanná vált. Ez már nem tud repülni az előző képpel szólva. És nézzük meg a zöld munkahelyeket. Elnök úr, a kollégáknak talán tudniuk kéne, hogy több európai ország készített tanulmányokat, hiteles tanulmányokat, hogy minden egyes zöld munkahely két, három, négy munkahelyet szüntet meg a reálgazdaságban, mert a zöld energia olyan drága, hogy gyakorlatilag lefolytja a növekedést az egész gazdaságban, és munkahelyek vesznek el. A munkahelyekhez mi kell? Először dereguláció, és egy kicsit fogjuk vissza a zöld aspirációinkat. Köszönöm szépen, Helmer úr. A GUE NGL frakció nevében. Zuber asszony kap szót. Másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az Európai Bizottságtól származó csomagtervezet más intézkedéseket támogat olyan intézkedéseket, amely fenntartja a munkáterhelő költségeket, megnyitja a privatizáció előtt a kapukat, és szükségtelenén teszi a munkavállalókat. Az Európai Bizottság ugyanakkor azt is mondja, hogy prioritása az új munkahelyek teremtése. A szociális gazdaság erre nyitna lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatások körében olyan szolgáltatásokat kell kialakítani, amelyek növelik a munkahelyeknek a számát, profitot termelnek. És fontos az is, hogy a teljesítőképességhez igazítsuk a béreket, e, és növeljük természetesen a vállalati szociális felelősségvállalásnak felelősségvállalást is. Nem szabad, hogy továbbra is rugalmassá váljon a munkajog, nem szabad, hogy rugalmassá váljanak a munkaidők, és nem szabad, hogy jutalmazzuk a kivándorlást, tehát a munkavállalók mobilitását. Az a fontos, hogy munkahelyeket teremtsünk számokra, de hogy lehet, hogy több országban a kialakult gyakorlat az elbocsátásokat támogatja mégis. A Európai Bizottságnak van egyfajta szociális, szociális retorikája, de gyakorlatilag az intézkedéseivel csak a munkanélküliséget támogatja. Jó lenne, hogyha a neoliberális politika és a megszorítási politika véget érne, és végre közberuházásokkal növelnénk az emberek foglalkoztatását. Most pedig a további hozzászólók következnek. Először is Thomas Mannnak adom meg másfél percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A munkanélküliség növekedett az Európai Unióban a válságnak köszönhetően, a tagállamokat pedig széthajtja, csökkenti az egyetértésüket. A régióknak megfelelő személyre szabott megoldásokra van szükségük, és Európában meg is van a konszenzus a megfelelő eljárásmódra, flexicurity, a zöld munkahelyek, a szakképesítések kölcsönös elismerése, a kkv támogatása, a kohéziós és a szociális alapból származó eszközök felhasználása. Több mobilitásra van szükségünk, hogy több munkahely szülessen, de arra is szükségünk van, hogy a munkahelyek biztonságát megadjuk, és a fekete foglalkoztatást is megszüntessük, hiszen ez teremt majd további munkahelyeket a bérdömpinget is meg kell szüntetnünk a tisztességes bérezés érdekében. És nyilvánvalóan a kollektív szerződés kötő feleknek foglalkozniuk kell megfelelően a minimálbér kérdésével. Szükség van a fiatalok munkahely garanciájára. Szükségünk van arra, hogy további munkahelyeket teremtsünk számukra, további képzésben részesülhetnek, és minden generáció számára eh, szükségünk van egy európai beruházási csomagra, amely nem új adósság eh, keletkezésével kell, hogy aláássa a pénzügyi reformot, hanem más forrásokból kell, más forrásokból kell pénzt teremtenie a fenntartható növekedésre. Így az általunk kért és általunk kívánt munkahelyteremtő fellendülés nem csak kívánság marad, hanem talán valóságra is válik. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót eh, Szerkas úrnak. Egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, végre valami okosat hallunk az Európai Bizottságtól. Nem kerülünk ki a válságból, hogyha nincs egy igazi eh, eh, munkaerőpiaci vagy foglalkoztatási stratégiánk, támogatjuk önöket. Nos, az a baj, hogy túlságosan súlyos a helyzet az ilyen típusú megoldásokhoz. Két dolgot szeretnék csak mondani. Az első az, hogy ez a nyilatkozat az Európai Unió ellentmondásait kell, hogy megtörje. Kérte, hogy, hasz, hogy, hogy az, alap, az alapokat használjuk fel újra, hogy de sajnálatos módon az Európai Unió jogszabályai gátolják meg azt, hogy a megmaradó alapokat a tagállamok foglalkoztatásra fordítsák. Biztos úr, igazi európai garancia kell a fiataloknak. Európai. Nem szabad ezt a tagállamok kezébe adni, hiszen akiknek nehézségeik vannak, nem tesznek semmit, vagy nem tehetnek semmit. Öt bank megmentésére 100 milliárd eurót adott a spanyol bankoknak. És tízszer kevesebbet adott arra, hogy az, euró, hogy az 50 millió európai munkanélküli fiatalt megmentse. Köszönöm. A következő hozzászóló Marian Harkin asszony egy percben. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Hogy lehetne az, milyen az út a munkahelyteremtő fellendülés felé? Ez egy nagyon szép cím. Nos, nagyon fontos az, hogy a szociális feltételeknek kerüljenek a gazdasági feltételek mellé. Az a kihívás, hogy a szép szavakat tett és kövesse, és hogy valóban európai hozzáadott értéket teremtsenek a programjaink. Szép dolog az európai beruházási csomag kidolgozása, az összes tagállamra rója azt a feladatot, hogy fenntartható munkahelyeket teremtsen. Nagyon fontos az, hogy igazi üzenetet adjunk át az európai polgároknak, hogy mindent megteszünk azért, hogy a jelenlegi megszorításos hozzáállás felváltsa egy munkahely teremtő hozzáállás. Nos, azt várják, azt várták mindig is az európai polgárok, hogy legyen egy növekedési és munkahelyi paktum is. Nagyon fontos az átképzés. Európai szinten van szükség erre, erre való például az Európai Globalizációs Alap. Kérem, hogy ne blokkolják ezt, arra kéne, azt kéne elérni, hogy az a globalizációs alap a hozzáadott értéket növelje Európában, és valamiféle reményt nyújtson a elbocsátott dolgozóknak. Köszönöm szépen, mondja az, az elnök Karima Deli asszony. Biztos úr, mi mindannyian ugyanazokat a megállapításokat tesszük. Az európai foglalkoztatási helyzet katasztrofális. A fiataloknak a 25%-a 25 év alatt munkanélküli. A fiatal generációk ugyanakkor nem hajlandóak ebben a tekintetben lépéseket tenni. Az Európai Bizottság most egy foglalkoztatási csomaggal állt elő, amely 2020-ig további munkahelyeket kíván teremteni, de továbbra is csak a megszorítási politikát láthatjuk, amely csak növeli a munkanélküliséget, a legszegényebbeket nehéz helyzetbe hozza. Nagyon egyszerű a válságból kivezethető út az ökológiai és szociális átépítésre kell koncentrálnunk a társadalomban. Ehhez zöld munkahelyeket kell teremteni, nem szabad, hogy kihelyezzék külső helyszínekre, más országokba a munkahelyeket, innovatív szektorokba kell befektetni, és az élethosszig tartó tanulást kell támogatni. A tisztességes munkát kell támogatnunk, és figyelembe kell vennünk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által megfogalmazott célokat, a munkahelyi feltételeket javítanunk kell, és meg kell erősítenünk azt is, hogy nagyon fontos a minimálbérnek a szinten tartása, hogy ne legyen az a botrányos helyzet, hogy azok az emberek a legszegényebbek, akik igazán dolgoznak. Fontos tehát, hogy a munkanélküliségnek véget vessünk. Ez lehetséges, ez csak a saját akaratunktól függ, és ez az önök felelőssége, hogyha látom, hogy Barózó bizottsági elnök úr különösen a fiatalkori munkanélküliséget kezeli prioritásként, akkor azt is látnunk kell, hogy három évvel később még mindig nem érkezett konkrét javaslat ennek a megszüntetésére. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Jacek Vlosovic úr, egy van. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az Euró 2020-as stratégiája azt feltételezi, hogy egy adott csoportban teljes munkát, foglalkoztatást szeretnének elérni. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban 17,5, 20-ig 17,5 millió új munkahelyet szeretnének teremteni. Ez természetesen nagyon ambíciózus projekt a költségvetésekben és az egyes országok gazdaságában nehéz a helyzet pillanatnyilag, és nő a munkanélküliség. 2010-ben 9,5% volt, idén már 10,2%-nál tartunk. Fordítva ez éppen arról szól, hogy 6 millióval kevesebb munkahelyünk van, és nyugtalanító a perspektíva a klímacsomag kapcsán. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Sazánban, Lengyelországban fél millióval több lesz a munkanélküli. Az Európai Parlament állásfoglalás tervezete fontos célokat fogalmaz meg, mint például az önfoglalkoztatás elősegítése és a bizottságot is felszólítják arra, hogy nagyobb súlyt helyezzenek a közbeszerzések területére. Kérdés persze az, hogy a kohéziós összegek csökkentése nem okoz-e mélyebb válságot. A következő hozzászóló Thomas Hendel úr. Egy. Tisztelt biztos úr, én értékelem a termelékenységgel és a bérekkel kapcsolatos javaslatát, de hát a mini mábér témájában meghajoltak Merkel asszony előtt, és a foglalkoztatás növelése az egészségügy területén nem egy hiteles javaslat. Hogyan keletkeznek új munkahelyek, hogyha a bizottság eddig a déli és keleti tagállamokat arra kényszerítette, hogy a kórházi kapacitásaikat a felére csökkentsék? Hogyan fogják az egészségügyi foglalkozásokban növekedni a munkahelyek száma, hogyha az európai szemeszter keretében a bizottság bizonyos tagállamokat arra kényszerít, hogy az egészségügyi költséget költségeket tovább csökkentsék. Én úgy gondolom, hogy ez egy puszta képmutatás ebben a programban, és nem vezet új munkahelyekhez. Sőt, már ma is a megszorítás intézkedések miatt nem csak Görögországban hiányzik eh, a gyógyszer és kötszerellátás, hanem újabb és újabb eh, banki mentőcsomagokat láthatunk. Jó lenne, hogyha most már az emberek is kapnának mentőcsomagot, különösen, hogyha az egészségügyi ellátók biztosításáról van szó a válsággal küzdő országokban. Köszönöm. Következő hozzászólónk, Danuta Jazloviecska asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Barozó úrnak a közlemény bemutatásában elfoglal szerepe, és a munkahelyteremtő felendülésről szóló közlemény egy amerikai befektetőre emlékeztetett engem, aki azt mondta, hogy nem a, munk, nem a vállalatok, hanem a fogyasztók teremtik az új munkahelyeket. A fellendüléssel kapcsolatos intézkedéseknek is erre a célra kell összpontosítaniuk. Úgy gondolom, hogy a belső és külső keresletet kell erősítenünk, és abban kell támogatnunk a tagállamokat, hogy megfelelő ösztönzőket dolgozzanak ki új vállalkozások alapítására. Ehhez standardizált foglalkoztatási formákra van szükségünk, ugyan ugyanis azt láthatjuk, hogy a munkaerőpiacon, a munkavállalói jogok területén rendkívüli különbségek vannak, nagyon sokszor diszkrimináció és szegénység ennek a következménye. A tagállamok az ezzel kapcsolatos munkaerőpiaci rogalmasságot nem használják fel a biztonság növelésére, és a megfelelő javadalmazási sztenderdeket nem tartják fenn, így visszás munka körülmények alakulnak ki. Gondoljunk arra is, hogy a polgároknak is részt kell venni ebben a feladatban. A tagállamoknak proaktíven kell fellépniük az állandóan változó gazdasági körülmények között, és ugyanilyen prioritásnak kell lennie a fiatalok munka nélkülisége leküzdésének. Nagyon fontos, hogy beruházások történjenek az oktatás területén, a szakképesítések területén. Az Európai Bizottságnak a közleménye nagyon sok hasznos megoldási javaslatot tartalmaz, ezért nagyon remélem, hogy a bizottság konkrét jogalkotási lépéseket is fog ezt követően tenni. Most pedig Szilván Rattinak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, ez a foglalkoztatási csomag jó, de időben el kéne érnie a felhasználókat, mert két éves késedelemben vagyunk már most is, és valaminek most már történni kéne. Ha még két évet elvesztegetünk, akkor lekésünk minden lehetséges mérföld követ, és attól tartok, hogy már túl késő lesz. Második téma. A munkaerőpiac, és ezt nyilván látnunk kell, óriási bajokkal küzdik. A makroekonomiai politika gyakorlatilag mindenhol a munkahelyek ellenében hat. Az Eurobarométer kimutatta, hogy a válság 2011-ben kiteljesedett, öt európai közül egy, két görög közül ugyancsak egy úgy érzi, hogy vesztese ennek az időszaknak, és minden második európai úgy érzi, hogy ha elvesztené a munkahelyét, akkor hat hónapon belül biztos, hogy nem találna másikat, a görögöknél pedig még magasabb ez az arány. Tehát, ha a rugalmasságról beszélünk, a rugalmas szabályozásról, akkor meg kell fontolnunk azt is, hogy nem csak a foglalkoztatási területen, hanem a finanszírozási kérdése kapcsán is a versenyképességet kell szem előtt tartani. A versenyképesség az elsődleges. Nem lehet ezt minden tagállamnak külön kezelni. A versenyképesség egyértelműen európai szintű kérdés és probléma. Ha erős Európát és eurót akarunk, akkor ö, nem a bérek csökkentésével kell a versenyképességet növelni, hanem mondjuk azt a göröknek, görögöknek, hogy az elnök félbeszakította a felszólalót. Köszönjük szépen. Következő felszólalónk Paska úr egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! A gazdaság stagnálása a dél-európai országokban nagyon súlyos baj, és egyre többen kezdünk el azon elgondolkodni, hogy hogyan lehetne a gazdasági növekedést ösztönözni. A konszolidációs intézkedéseit megértem az Európai Uniónak, de az a véleményem, hogy a, a bizottság egyes aspektusait teljesen figyelmen kívül hagyja a problematikának. Az európai alkalmazottak munkahelyeiket elvesztik, mégpedig pont azért, mert az európai cégek maguk is más országokba helyezik át működésük székhelyét. Nézzük meg az autógyárakat. Sok európai cégnek van Kínában, Oroszországban, Brazíliában termelőegysége, és nem csoda, hogy akkor Európában nincs olyan ö, eladási mutatónk, mint régen. Hol vannak a bevételek, hova érkeznek meg a bevételek. A mi adó ö, bevételeinket gazdagítják, vagy sem. És ha a mi termelőink folyamatosan elhagyják Európát, akkor ezt nem lehet már semmivel sem ellensúlyozni. Következő felszólalunk, Patrick Liarik kap most szót egy percben. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, Elnök úr, biztos úr, van egy eh, alapvető ellentmondás. Egyrészt a költségvetési ellenőrzés a költségvetés csökkentéséhez kötése, annak érdekében, hogy a pénzügyi piacok megnyugodjanak, olyan, mint hogy a tüzet és a vizet szeretnénk összeházasítani. A gazdagság, eh, amelyet termelünk, vissza esőben van. Csak úgy lehet megoldani a problémákat, hogyha javítjuk a munkát járó bérezést, a nyugdíjakat, és máshogy osztjuk fel a gazdaságot. Nagyon fontos, hogy Európában sokat a munkahely jön létre az ekológiának köszönhetően is. Az Európai Bankhoz kötött költségvetési ilyen csökkentési alap nagyon fontos, hogy figyelembe vegye a közszolgáltatásokat az európai javak érdekében, az energia, környezetvédelem, a kultúra, az oktatás erősítés érdekében, de ez nem az, amire önök tesznek ígéretet. Köszönöm szépen. Basztusz asszony szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. 2008-ban több mint 6 millió munkahely szűnt meg eh, Európában. A gazdasági fejlődés visszaesőben van Portugáliában. A fiatalok és a nők munkanélkülisége eddig nem látott méreteket öltött, és ez a helyzet az elkövetkezendő két évben csak súlyosbodni fog. Éppen ezért üdvözöljük az új foglalkoztatási eh, csomag kezdeményezést, és köszönjük Andor biztos munkáján. Abból kell kiindulnunk, hogy a gazdasági növekedésre szükség van. Csak ezen az alapon tudnak a tagországok tevékenykedni, és így munkahelyeket teremteni. Új munkahelyeket kell teremteni a segélyek segítségével is, és csökkenteni kell a járulékos költségeket, az új vállalkozásokat is erősíteni kell, illetve a KKV-kat is támogatni kell, annak érdekében, hogy ne szűnjenek meg munkahelyek. A nemzeti gazdasági és foglalkoztatási politikának azokat a területeket kell figyelembe venni, ahol a legtöbb munkahelyet lehet teremteni, az egészségügy, az IT, információs technológia és a zöld gazdaság. És fontos, hogy megszűnjön a szakadék, amely a munkahelyen a tényleges teljesítmény között van. Támogatnunk kell a munkavállalók mobilitását, illetve az európai strukturális alapokat, új módszereket kell alkalmaznunk, és csak így tudunk munkahelyeket teremteni Európában, de a szociális gazdaságvezetés is nagyon fontos. Mi, a polgárok reméljük azt, hogy konkrét eredményeket látunk majd. Köszönöm szépen, Bastos asszony. A következő hozzászóló Kosztályó képviselő, Kosztályó asszony, más egy percben. Commissioner, one of the key... Köszönöm, biztos úr. Az egyik kulcsüzenete a nemrégi írnép szavazásnak az, hogy a stabilitás és a fejlődés ugyanennek az érmének a két oldala. Nagyon világos üzenet, hogy a befektetési munkákra szükség van, olyan tervre van szükség, amely a dolgozók jogait és méltóságát megérzi, és amely küzd a társadalmi jogokért, megvédi a veszélyekre kitett dolgozókat, háztartásbelieket és azokat, akik megrekedtek a fekete gazdaságban. Befektetésre és növekedésre van szükség olyan ágazatokban, mint a kreatív ágazatok vagy a zöld energia. Fontos, hogy a kis és középvállalkozások, akik Európa gerincét jelentik, megfelelő támogatást kapjanak kötelező ifjúsági eh, eh, programra lenne szükség az Európai Unióban túl sok eh, fiatalra jellemző, hogy egymás után négy-öt fizetetlen gyakorlatot végez, és nincs reménye arra, hogy munkát kapjon. Reméljük, hogy a javaslatok megvalósításában együtt tudunk önökkel, önnem működni a jövőben. Köszönöm szépen, Kosztályó asszony. asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni. Nagyon fontos ez a javaslat a bizottság részéről eh, a foglalkoztatási csomag keretén belül. Nagy kihívás ez és nehéz is a jelenlegi válság keretein belül, azonban eh, eh, a 2020-as stratégiára tekintve új munkahelyeket kell teremtenünk, ennek a célnak az eléréséhez alapvető fontosságú, hogy a piacokat, munkaerőpiacokat megreformáljuk, hogy dinamikusabbak legyenek és integrálják a, a népességet. Sokkal inkább fontos, hogy rendelkezzenek az emberek megfelelő képzettséggel, és a gazdasági kiigazítási folyamatokkal szemben rezisztensebbek legyenek, és minden egyes vállalkozás képes legyen a növekedési időszakokban eh, a foglalkoztatást is növelni ehhez megfelelő adóügyre is van szükség. Támogatnunk kell az önfoglalkoztatást és az új cégalapítást is, az innovatív, eh, nagy, eh, poten, nagy foglalkoztatási potenciájú ágazatokat is támogatni kell, a legkitettebb, eh, legveszélyeztetettebb csoportokat is támogatnunk kell, nőket, fiatalokat és a bejelentés nélkül dolgozókat. Nos, annak ellenére, hogy magas a munkanélküliség, egyre több olyan munkahely van, amelyet nem lehet betölteni, mert nincsenek megfelelő emberek ezeknek az állásoknak a betöltésére. Ezeket az űreket be kell tölteni, mégpedig úgy, hogy jobban össze kell igazítani egymáshoz a munkaerő piac igényeit a kínálattal. Határozottan úgy kell döntenünk, hogy olyan európai egységes munkaerőpiacot azunk létre, amely ezeket a kívásokat tudja kezelni. Köszönöm, mondja az elnök. A következő felszólaló Sergio Cayetano úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ezeket a cégkötőzéseket, e cégkötőzéseket együtt kell elérnünk, először is új munkahelyeket kell teremtenünk. Úgy gondolom, hogy ez az elsődleges feladatunk, különösen a fiatalok tekintetében, ahol a legfontosabb a képzés. Minden, amit a képzésre költünk, annak nyilvánvalóan pozitív hatása lesz egyrészt a foglalkoztatásra, másrészt a társadalmi kohézióra is. Van egy másik dolog, amiről keveset beszélnek, ez a rejtett foglalkoztatás szabályozása. Hiszen vannak olyan emberek, akiket kizsákmányolnak gyakorlatilag, hiszen szerződés nélkül dolgoznak jogaikat, munkajogaikat, nem e, ismerik el, adott esetben nem is állampolgárok, e, csak tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, vagy még azzal sem olyan kemény környezetben, körülmények között dolgoznak, ahol valóban eh, kizsákmányolásról beszélhetünk, és ez a munkaerőpiacot is torzítja. Úgy gondolom, hogy ezt együtt és egyidejűleg kell kezelnünk, hiszen eh, egy, és egyszerre kell munkahelyet teremtenünk a fiataloknak, és egyúttal szabályozni ezt az ágazatot, ahol nem alkalmazzák a törvényeket és a rendelkezéseket. Elnök a következő felszólaló, Konstantinos Pupakis két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. A munkanélküliség óriási európai probléma, amelynek a szociális kohézióra gyakorolt hatása katasztrofális. Minden felmérés azt mutatja, hogy rekordszámokat értünk el. 45% az európai polgároknak az Euróbarométer szerint aggódik a jövője miatt, a munkahelye miatt. Ez óriási kihívás tehát az Európai Unió számára. Gyakorlatilag válsághelyzetbe jutottunk, és az extrém ö, kiadás csökkentés csak tovább növelte a munkanélküliséget. Görögországban minden negyedik polgár munkanélküli, a fiatalok több mint fele nem dolgozik, és tömeges a kivándorlás, főleg a fiatalok körében. Ugyanakkor dereguláció zajlik a munkaerőpiacon, és ennek az az eredménye, hogy ördögi kör alakul ki, a szegénység és a recesszió ördögi köre valamit sürgősen tenni kell annak érdekében, hogy a gazdasági irányítás közössé válása révén fenntarthatóvá váljanak a munkahelyek. Fontos pénzügyi és humán erőforrásba befektetett beruházásokra van szükség. Görögország pénzügyi támogatása mellett fel sem merül nálunk a 2020-as stratégia végrehajtása, Egyértelmű politikai iránymutatásra van szükség az egészség helyreállításának egyszerű receptjére, a fenntartható és minőségi munkahelyek megteremtésére. Biztos úr, elnök úr, mi mindannyian tudjuk ezt, hogy belekerültünk egy menés spirálba, ezt meg kell állítani. Köszönjük, Pupakis úr. Következő felszólalónk Gönc Kinga asszony, parancsoljam

Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Becker kolléga. Elnök úr, biztos úr, tisztes, tisztelt kollégák! Az európai koncepció a jelenlegi kihívások megoldására nem ismeri az európai finanszírozás konszolidását, néhány populista ezeket megpróbálja az ászlalára tűrni, természetesen mindkét célt el kell érni, és a bizottság nyilatkozatával egy egyértelmű jelentős lépés történik, úgy érzem. Én üdvözlöm azt, hogy a zöld és fehér gazdaság potenciáját elismertük, a kettős képzést a jövőbeni struktúrák érdekében, a négy hónapos ifjúsági garancia is benne van ebben, az életen át tartó tanulás és az idősebb munkavállalókra vonatkozó rendelkezés, valamint az eszközök erőteljesebb használata. Hát nagyon fontos a beharangozott intézkedéseket megvalósítani, én a bizottság megjegyzéséből, illetve a biztos kijelentéseiből ismerem. Nagyon fontos hogy elkerüljük egy elveszett generáció kialakulását, de nagyon fontos, hogy mindkét pillér érvényesüljön, az igazságosság generációról generációra megvalósuljon, illetve a szolidaritás is. Természetesen ez a legnagyobb problémák megoldásában rejlik a munkahelyteremtésben, de természetesen ez azonnal az adósságok leépítéséhez vezet, és azt gondolom, hogy ne játsszuk ki egymást egymás ellen, mind a két célt tartsuk szem előtt, és ez kell, hogy legyen az Európai Parlament célja is. Köszönöm szépen, Becker kolléga. Matera asszonyt nem látom most itt a teremben. Akkor áttérünk a spontán felszólalások körére. Kukovics asszony kap szót, parancsoljon. Hvala lepa, predsedujoči. Nova... Elnök úr, az új munkahelyek nagyon fontosak. Több millió fiatal megpróbál munkát találni. Nagyon sokuknak nincs elég bátorságuk ahhoz, hogy saját elképzeléseiket megvalósítsák, és nem tudják azt, hogy hogyan álljanak neki ennek a feladatnak. Az ideglenes munkahelyek az emberek eh, érdekében is állhatnak, ahogy a bizottság és a biztos ezt javasolja. Egy fiatalok csoportja Szlovéniában kifejlesztett eh, fogyaték élők számára egy eszközt, és nagyon fontos, hogy ezt a megerőltető utat végigjárjuk a kitalálástól az alkalmazásig, ehhez nagyon sok pénzügyi eszközre van szükség, és a politikusok feladata azt, hogy ezt a munkát megkönnyítsék. A különleges igényekkel élők számára is biztosítani kell a hozzáférést. Köszönöm, mondja az elnök, a következő hozzászóló Luka Betov. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az jövő az ifjúsági, azonban az Európai Unióban sajnos az ifjúság az a réteg, amelyet a munkaerőpiaci problémák leginkább érintenek. Néhány tagállamban riasztó egyenesen a helyzet, és úgy gondolom, hogy azonnal intézkedéseket kell elfogadnunk, a helyzet, az ifjúság helyzetének javítására mind EU szinten, mind tagállami szinten. Arra bátorítom a tagállamokat, hogy sokkal több figyelmet fordítsanak a népesség ezen e, részének, és e, a jövőbeli nemzet stratégiai tervekbe kellőképpen megalapozott intézkedéseket vonjanak be az ifjúsági foglalkoztatás javítására. Nagyon sok közösségi program van, és többre van szükség annak érdekében, hogy az európai fiatal generáció jövője biztosított legyen. Elizabeth Schröder. Elnök, a következő felszólaló Elizabeth Schröder. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, üdvözlöm, hogy a foglalkoztatási csomag ban a munkaerő kérdésével is foglalkozik. Állítólag 8 millió munkahely lesz 2020-ig. Hát elvileg nem kizárt, de ehhez a bizottságnak elsősorban iparpolitikai keretrendszer kéne létrehozni, ami pedig hosszú távú módon. Ez konkrétan azt jelenteni, hogy ha nincsen ambiciózus energiahatékonysági irányelv, akkor nem lesz szükség olyan építőipari vállalkozásokra sem, akik épületeket szigetelnek. Tehát fogjanak össze kollégáival, az iparpolitikai biztossal, és teremtsék meg az iparpolitikai feltételeket is. Ha ez nem történik meg, akkor ez egy beteljesületlen vágyálom lesz, amit most megint megfogalmaztunk, és még egy ilyen beteljesületlen vágyálmat nem engedheti magának az Európai Unió, mert ezen most már a bizalom kérdése múlik. Jan Koszlovski. Jan Koszlovski kapsz most szót, parancsolj. Pani Przewodniczący, Pani Komisarzu, uważam... Biztos úr, úgy gondolom, hogy az új munkahelyek teremtése az alapvető eszköz a legakutabb európai problémák megoldására. Ez nem más, ugye, mint a szegénység és a munkanélküliség éppen a fiatalok körében. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a növekedés pályájára térjünk vissza. Tehát a vállalkozás fejlesztésére, eh, a adminisztráció csökkentésére, a jogalkotási akadályok megszüntetésére kell koncentrálnunk, amelyek a KKV kiműködését korlátozzák, hiszen a KKV-k jelentik a foglalkoztatás 70%-át. Nincs itt összefüggés a sajnos a képzettség szintje és a munkanélküliség között, e, és azok a fiatalok, akik magas szinten képzettek, azok e, nem képesek arra, hogy a saját cégeiket, e, cégeiket létrehozzák, hiszen ehhez egészen új attitűdre, megoldásokra lenne szükség Európai Unió helyi és nemzeti szinten egyaránt. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló Evelyn Gébner, Gébner asszony. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Szeretnék egy megfigyelést tenni a vita után. Itt a teremben megérdemelni a, a téma azt, hogy tele legyen ez a terem. A munkanélküliek megérdemelnék ezt Európában. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben rögzítettük a foglalkoztatási célokat. Nagyon sok előfeltétele adott annak, hogy komolyan foglalkozzunk a témával. Éppen ezért szeretnék megosztani egy megjegyzést. Az előző plenáris ülésen a fiatalok munkanélküliségéről mondott valami nagyon fontosat, amely illeszkedik ehhez a témához, és szükség van arra, hogy a nagy, nagyobb képet tartsuk szem előtt, tehát egy igényorientált makrogazdasági megközelítést alkalmazzunk. Enélkül nem fogjuk tudni megoldani a munkanélküliség problémáját. Nagyon fontos a több éves pénzügyi keret szem előtt tartása, illetve azon eszközök rendelkezése bocsátása, amelyek megérdemelnek a munkanélküli emberek Európában. Köszönöm. Catch the eye. Και τώρα δίνω logo, λόγο στον Nos, akkor a KSDI lezárásában megadom a szót Andor biztosnak. Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is meg szeretném köszönni önöknek ezt az izgalmas vitát. Konstruktív és jó gondolatok hangzottak el. Olyan eszmecserét folytattunk, amelynek egyértelmű üzenetei voltak a bizottság felé, és azt mondták nekünk, hogy ne csak jó anyagokat gyártsunk, hanem a végrehajtáson is dolgozzunk. Ezen dolgozunk, és bizonyára tudják önök is, hogy a bizottság már számos olyan lépést tett Barozó elnök úr vezetésével, hogy a foglalkoztatás politika területén konkrétan lépjünk. Például jövő héten összeül a szociális partnerek munkacsoportja, és az lesz a célja ennek az ülésnek, hogy a foglalkoztatási csomagot egyeztesse valamennyi érdekeltel. Alá szeretném húzni annak a jelentőségét, annak, hogy valóban a foglalkoztatás politikát széles kontextusba kell helyezni, mert a foglalkoztatás nem lehet elvonatkoztatni a gazdasági környezettől. Egy harmada a munkanélkülieknek az EU-ban a válság miatt munkanélküli, és egyesek szerint akár az a 50%-ot is elérheti. Tehát valóban munkahelyeket kell teremteni. Szorosan együttműködünk a válságmenedzselési folyamatban, a pénzügyi ágazattal, megpróbáljuk egyszerre kezelni az államok eladósodását, a közszférát, minél hamarabb szünetnek ezeken a területeken eredmények, annál hamarabb valósul meg egy olyan makroökonomiai környezet, amelyben a foglalkoztatás politikának is helye van. Tény, hogy először közvetlen megoldásokat kell terel, keresnünk más területeken. A széles kontextusba helyezés azt is jelenti, hogy beruházásokra van szükség és a reálgazdaság növelésére. Egyetértek Harkin asszonynal, abban, hogy beruházásokat kell ösztönözni, iparpolitikára van szükség. Mások is, Paská úr is, Sültelenszony is elmondták, ezt, hogy erre szükség van. Mi egy megerősített iparpolitikán dolgozunk, amelynek a humánpolitikai dimenzióját a, a megújított ipar munkahelyteremtő képességét kiemelt prioritásként kezeljük. A foglalkoztatási csomagot úgy kell nézni, mint egyfajta építőkockát, egy új gazdasági paradigma új építőkockáját. Ha megnézzük a béreket, az erre vonatkozó részeit a foglalkoztatási csomagnak, vagy például a, a szociális partnerség kezelését, úgy gondolom, hogy az új megfogalmazások új lehetőségeket nyitnak meg, minden szinten mind hatékonyabb ö, eljárásokat ösztönzünk, minőségi, fenntartható munkahelyteremtést. Önök közül sokan, nem is tudom felsorolni hányan és kik, emelték ki a fiatalkorúak munkanélküliségi problémáját. Legutóbb Strasbourgban erről külön vitát folytattuk. Folyamatosan egyre több akciót indítottunk el. Múlt héten Olaszországban jártam, és a strukturális alapok munkahelyteremtő, fiatalok körében munkahelyteremtő projektjeit néztem meg Szicíliában. Fél millió eurós költségvetéssel működik ott egy regionális projekt, ahol nagyon súlyos a helyzet. Aztán 8 tagállamban, ahol súlyos a fiatalok körében a munkanélküliség, reallokációt eszközöltünk, annak érdekében, hogy egyfajta ifjúsági garancia érvényesüljön, munkahely megtartási garancia. Ennek hamarosan eredményét is látjuk majd, amennyiben a tanács még idén ezt a programot jóvá hagyja. Ennek konkrét eredményei lesznek, konkrét megoldásokat kínál, a leghatékonyabb megoldásokra irányul. Még ugyancsak idén a foglalkoztatási csomag részeként bevezetjük a minőségi keretrendszert, amely jelenleg konzult, amelyről jelenleg konzultáció folyik valamennyi érintettel. A vállalkozások szerepe a mikrofinanszírozás, mikrohitelezés valóban fontos aspektusok, de Bekirön McIntyre kollégák is kiemelték ezt, ezt gyakran elfelejtjük valóban. Különösen fontos ez azért, mert ahogy új fiatal generációk lépnének a munkaerőpiacra, ezek nem tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak, még ha a korábbi generációk már részesültek is ilyen mikrofinanszírozási segítségben. Tehát minden generációhoz közel kell hozni ezt, humán tőke építésnek ez is a része. A vállalkozásokon keresztül és a vállalkozásokkal, mint célcsoporttal a szemünkben kell a mikrofinanszírozási struktúrákat ösztönözni. Fejlesztjük a vállalkozásokat, ösztönözzük a vállalkozás alapítást, és ezeken belül is a szociális vállalkozásokat is Göncasszony emelte ki ezeknek a fontosságát a szociális kohézió szempontjából. Teljesen egyetértek önnel, és előre is léptünk ezen a területen. Bárnyi, Michel Bárnyi valaki előttem szólt itt, dolgoztuk ki, és a főigazgatóságaink segítségével, és a tagállamok képviselőivel múlt héten ennek konkrét kereteit. Itt, bármint hogy Brüsszelben múlt héten pont ebben a témában ültünk le az érintettekkel egyeztetni. Tehát a szociális gazdaság helyzetével foglalkoztunk, amelynek a hátrányos helyzetű csoportok felkorolása, munkához juttatása a célja. Minden intézkedés, akár ifjúsági jellegű, akár gazdasági jellegű, tény, hogy mindegyik hátterében ott van a vita, a pénzügyi finanszírozási eszközökről. A következő MFF-ről most zajlik a vita a tanácsban, és itt ö, hosszú távon gondolkodunk ezekben a vitákban, tehát nem csak a holnapon, hanem a holnap utáron is ö, fenntartható programokat akarunk, olyanokat, amelyek a, főleg a szociális alap segítségével bizonyos minimális garanciákat, hosszú távú garanciákat ad, a bizottságnak erre vonatkozó javaslata is van, és teljesen egyetértek Harkin asszonynal is abban, hogy az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap tot fenn kell tartani, nem szándékozunk megszüntetni. Remélem, hogy a parlament támogat engem abban az erőfeszítésemben, hogy megmentsem ezt az alapot a támadásoktól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Biztos úr. Most pedig javaslatot kaptam arról, hogy a alaszokat a szavazást hétfő 12-re, most pedig megvitatjuk Áder János kollégánk jelentését, amelynek címe Ugye a jelentős